cég tagjává nevezték, Épp de Bakker urat pedig a belga kormány tagjává. Gratulálok nekik ehhez. A helyeiket május második és második hetedikével